Vale, dale. Dale. Señorías, vamos a empezar la, la reunión de hoy. Primer punto, aprobación de la agenda. Jó reggelt kívánok! Az első pontunk a napi rend elfogadása. Nincsenek észrevételek, úgyhogy elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyveket az előző ülésekről. Ez a december szeptember 6-a, szeptember 13, szeptember 27, 28, október 18, december, november 30, január 13, január 17, január 24, 25, február 1, február 7, nincsenek észrevételek, elfogadtuk a jegyzőkönyveket. Ezzel tovább is léphetünk a bejelentésekhez, az elnökségi közleményekhez, illetve az elnöki közleményekhez. A mai témáink annak a következményei, hogy tegnap úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a meghallgatást, és ezek sürgőségi ügyek, például az Európai Központi Bank igazgatósága gitagjának kinevezése, és a többi ügyet pedig halasztjuk február 28-ára illetve a február 28-ról halasztott kérdéseket tárgyaljuk még. Aztán eh, a hitelminősítő intézetekről volt szó március 14-én hétfőn, és a december 15-én elfogadott dokumentumot kiadtuk eh, a bizottság tagjainak. Az eljárási szabályzat szerint a felelős szakbizottságnak meg kell vis, vizsgálnia a parlamentnek benyújtott napirend tervezetet, hogyha nincsen senkinek ellenvetése az eljárásrendel kapcsolatosan, hiszen ismerik ezeket a szabályokat, akkor tovább lépünk. Az első pontban meg is adom a szót Ékerholm úrnak, aki az Európai Statisztikai Irányítási Tanácsadó Testület, az ESGAB elnöke. Ez most egy nagyon divatos téma a jelenlegi válságos időszakban. Ekerman úr, vagy Holm úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm, hogy megadta a lehetőséget hogy előadjam a középtávú beszámolónkat, nevezzük ezt így. Ez három beszámoló közül a második, ezeket fogja az ESGAB kiadni, összefoglalandó az a statisztikára vonatkozó etikai szabályzat végrehajtásával kapcsolatosan a jelentésünk a tavalyi évi munkát foglalja, foglalja össze a szakmai függetlenséggel kapcsolatosan, illetve az erőforrásokkal kapcsolatosan, valamint a mű a minőségi kötelezettségvállalásokra vonatkozólag megpróbáltuk megerősíteni az információs alapunkat, kétféleképpen jártunk el, kiküldtünk egy kérdőívet a nemzeti statisztikai hivataloknak, valamint megközelítettük vagy felvettük a kapcsolatot bizonyos érdekeltekkel, hogy kívülről is képet kapjunk az ő benyomásukról, ők hogyan vélekednek a helyzetről, vagyis hogy ezt a kódexet hogyan hajtják végre. Azt kell mondanom, hogy nem túl jó benyomást gyakorolt ránk az, amit tapasztaltunk. Először is azért volt előrelépés, de még sok tennivaló van addig, amíg megfelelően végre hajtásra kerül az etikai szabályzat. A Nemzeti Statisztikai Intézetek nem mindig érzik azt, hogy a jogszabályok összhangban vannak a gyakorlattal, vagy fordítva. a megkérdezett érdekeltek még súlyosabb bírálatokat fogalmaztak meg a helyzettel kapcsolatosan. Azért volt előrelépés, mára körülbelül a javítóintézkedések intézkedések 50%-át végrehajtották, de azért azt tudni kell, hogy ezek több éve függőben vannak. Az SGAB ennek következtében különböző ajánlásokat alakított ki azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kellene tovább lépni. Először is úgy gondoljuk, hogy a formális végrehajtást folytatni kell, ez túlságosan lassan zajlik most. Meg kell változtatni a jogszabályokat olyan esetekben, amikor a gyakorlat megfelel a kódex szellemének, de a jogszabályok nincsenek ehhez hozzáigazítva. Ugyanakkor javítani kell az átláthatóságot is, fokozni annak a mértékét, és ez igaz a munkakapcsolatokra a nemzeti statisztikai hivatalok és a közhivatalok, közhatóságok között, az érdekeltek nagyon szkeptikusan gondolkodnak erről a témáról, hiszen ők úgy gondolják, hogy fontos ez a kapcsolat, de különbséget kell tenni a közigazgatási ügyek és a szakmai ügyek között, és állítólag ez azért nem így működik minden esetben. Az átláthatóságot fokozni kell a kinevezésekkel és az elbocsátásokkal kapcsolatosan is a főigazgatóságoknál, Kiderült, hogy több esetben egybeesés volt a főigazgatóváltás és a kormányváltás között, tehát ez a két dolog egybeesett, és ez már gyanút ébresztett bennünk, tehát jobban meg kell vizsgálni ezt a vonatkozást. A nemzeti statisztikai hivatalok szerepét meg kell erősíteni a belföldi kontextusban koordinátorként, és azt is meg kell fontolni, hogy bevezessünk nemzeti ezgabokat, ahogyan ezt előírja a kódex, és ahogyan ez például már meg is történt Franciaországban és az Egyesült Királyságban. Az erőforrások oldaláról egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor több ország érzi, hogy korlátozottságok vannak, de nem kell profétának lenni ahhoz, hogy felismerjük a ránk leselkedő veszélyeket. Először is egyre nagyobb az igény az új statisztikákra, foglalkoztatásra, kutatásfejlesztésre, klímaváltozással, energiával, oktatással, szegénységgel kapcsolatosan folytathatnám a sort, tehát nagyon nagy az igény az új statisztikákra. Ugyanakkor tudjuk, hogy költségvetési megszorítások időszakát éljük az Európai Unióban, és ezért ez minden esetre kényszer zubbonyt jelent több területen a statisztikai irányításban. A prioritásokat természetesen meg kell fogalmazni, és ilyenkor figyelembe kell venni az új kezdeményezések finanszírozási lehetőségeit, Ugyanakkor mindent meg kell tenni lehetőség szerint annak érdekében, hogy a hatékonyságot fokozzuk. Természetesen ezt meg kell tenni nemzeti szinten, ugyanakkor ki kell használni a nemzetközi határon átnyúló együttműködés lehetőségeit is. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy jellemzően nagyon lényeges, hogy a befektetések tekintetében tisztán lássunk, és minden lehetőséget kihasználjunk a hatékonyság fokozására. Ami a minőséget illeti, ez az az ágazat úgy tűnik, ahol a legkevesebb előrelépés történt. Talán a kötelezettségvállalások is hibázzanak ezen a területen. Ezért azt a javaslatot tettük, hogy adjunk közre összehangolt és egyszerűsített jelentéseket a munka minőségéről, és a minőséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat hozzuk nyilvánosságra a közvélemény számára, hiszen ez is bizonytalanságot kelt, ennek a hiánya az érdekeltek között. Végső soron a minőség és a minőséggel kapcsolatos benyomások azok, amelyek meghatározóak a statisztika megbízhatósága és hitelessége szempontjából. A jövőre vonatkozólag a csoport utolsó jelentése, amelyen már megkezdtük a munkát, tovább fogja vizsgálni a már meghatározott problémákat. Emellett Alaposabban megvizsgáljuk majd a különböző országok számára felmerült kérdőjeleket, és összefoglaljuk a munkánk során szerzett tapasztalatokat, felmérve azt, hogy az ESGAB szerepe mi lehet, mi az a munka, amit el tud végezni, és amit el kellene végeznie és mindezt megpróbáljuk a záró jelentésünkben összefoglalni, ezt majd ősz végén adjuk közre. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna bevezetőként mondani. Carla. Thank you, Chairman. Since the Speaker. Köszönöm, elnök úr. Én kihasználom a lehetőségemet, hogy anyanyelvemen szólalok föl ma délelőtt. Elnök úr, kérem, hogy mindenki tegye föl a fejhallgatót, remélem a svéd tolmács készen áll arra, hogy angolra tolmácsolja a felszólalásomat. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a jelentést. Természetesen aggályokat kelt bennünk, de jó azt hallani, hogy egyetemi közleményt állítanak össze, hiszen ez lehetőséget ad a politikusoknak, a döntések hozataláért felelős politikusoknak, hogy az ajánlások alapján döntsenek. Ön személy szerint hogyan látja ezt a helyzetet nekünk, képviselőknek követnünk kell az, hogy mi történik. Természetesen ezen a területen hatalmas nyomás alatt vagyunk, és nagyon sokat tennivalónk. Egy dolgot szeretnék, hogyha pontosítana. Nekünk információkra van szükségünk ahhoz, hogy nyomást gyakorolhassunk a bizottságra, és a bizottság meghozza a szükséges intézkedéseket. Ahhoz, hogy ezen a területen sikeresek legyünk, ahhoz rendkívül fontos, hogy a tagállami döntéshozók is megfelelő friss információt kapjanak. Nekik is vannak feladataik és aggájaik, úgyhogy muszáj végig gondolni ezeket a témákat. Esetleg be tudnám mutatni, hogy most milyen viták folynak a tanácsban. Van-e specifikus, lenne néhány specifikus kérdésem is. A gazdasági irányítási csomagon most dolgozunk, bizonyára ön is ismeri. Ebben a kontextusban volt egy elképzelés, ami a jelenlegi stabilitás és növekedési paktumban is szerepel. Szankciókról van szó pénzbüntetési lehetőségről azok számára, akik nem javítják ki a hibáikat. Ez a növekedés és stabilitási paktumnak az új makroekonomiai aspektusa. Mi itt a parlamentben szintén gondolkozunk azon, hogy lehetne egy, egy alkalommal, egy adhok pénzbüntetést kivetni azokra az országokra, amelyek hamis statisztikai adatokat nyújtanak be hibás adatokkal, a más tagállamok aztán használják ezeket a hibás adatokat, úgy gondolom, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Van-e valamilyen egyetemű definíciója annak, hogy mit jelent az, hogy hamis vagy hamisított adat? Természetesen nagyon nehéz jogalkotásba bevenni egy ilyen témát, tehát azt, hogy legyen egy, egy alkalommal kivetendő büntetés, hogyha valaki rossz adatokat nyújt be, ugye meg kell mondani, hogy mi az, hogy rossz adat. Elvileg politikai szinten megvan a megállapodás, hogy ez meg kell, hogy történjen, de a kérdésem önhöz az, hogy ez lehetséges-e, mert nekünk biztosnak kell lennünk abban, hogy legyen egy pontos definíciója annak, hogy rossz adat. Erre szeretnék választ kapni öntől, hiszen ez nagyon hasznos lenne a munkánkhoz. Köszönöm. Okej, okay, jag kan ju också använda möjligheten att svara på svenska. Jag har aldrig gjort i det här rummet tidigare, men låt mig, låt mig göra det. Uh, När det gäller den här sista frågan så tror jag att det är, det är egentligen... Az utolsó kérdéssel kapcsolatban, amit mondott, úgy gondolom, hogy könnyű azt meghatározni, hogy mi a rossz beszámoló kérdés, de azt megmondani, hogy emögött van-e szándékosság vagy sem, azt már nagyon nehéz meghatározni. Hogyha van egy büntetési rendszer, akkor erről belső vitát kell folytatni, hogy tényleg szándékos volt-e a csalás, vagy sem? Ismerve a tapasztalatunkat a elmúlt években előfordult eseteket, azt láthattuk, hogy rossz információnyújtás nagyon drága lehet, hiszen a bizalmat vesztik el a gazdaságpolitika területén az ilyen adatszolgáltatók. egyre inkább koncentrálni kell ezen a jelentéstételi kötelezettségeken. Úgy gondolom, hogyha a jövőben valakiről kiderül, hogy rossz információt adott, nagyon drága lesz ez, hiszen többet kell majd fizetni a kölcsönökért. Talán ez egy kiváló formája a büntetésnek hiszen közigazgatási büntetést ki lehet vetni, attól függően, hogy szándékos volt-e a hibás adatszolgáltatás vagy sem. A piac nem fogja megkérdezni, hogy szándékos volt-e, a piac azt fogja mondani, hogy a hamis adatokat kaptak, félrevezettek, és reagálni fog megfelelően a piac a hibás információnyújtásra. Az Európai Parlament és konkrétan a képviselők mit is tehetnek? Hogyha az egészet rendszerként tekintjük, azt láthatjuk, hogy egyrészt van egy sor téma, egy sor olyan elem, ami a bizalommal, a megbízhatósággal kapcsolatos a nemzeti statisztikai hivataloktól érkező adatok tekintetében. Másrésztről pedig van egy bizalmi kérdés a adatfeldolgozás tekintetében az Eurostat dolgozza fel ezeket az adatokat. Hogyha rossz az alapanyag, megmondom őszintén, akkor az Eurostat semmit nem tud tenni, hogy javítsa, feljavítsa ezeket. Nagyon fontos kimondani, hogy a nemzeti forrásokból érkező adatok a lehető legmegbízhatóbbak kell, hogy legyenek. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy bár mindig van lehetőség a dolgok javítására itt és ott, úgy gondoljuk, hogy leginkább arra kell koncentrálni, hogy nemzeti szinten mi történik. Ezen intenzíven dolgoztunk az elmúlt két, években, két évben. Megpróbáltunk kidolgozni, megpróbáltuk elérni azt, hogy a nemzeti szinten úgy működjenek a dolgok, és az adatszolgáltatás megfeleljen az általános megállapodásnak. Azt láttuk, hogy történt elmozdulás a megfelelő irányban. A gyakorlati végrehajtás nagyon lassú, ez az igazi aggály. Véleményem szerint a parlament e tekintetben kell, hogy nyomást gyakoroljon, politikai nyomást, itt szükséges mindenképpen ez a nyomás, ez a politikai nyomás. Mi tudjuk többé-kevésbé, hogy mire van szükség, megállapodásokban ez szerepel. Igazából most végre kell hajtani megfelelő módon a megállapodást. A gazdaságkormányzási kontextusban is láttuk, hogy nagyon sok minden tartalmaz, hogy a statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás tekintetben mit lehet még tenni, ezt mindenképpen pozitívnak tartjuk. Ez is egy olyan terület, ahol az Európai Parlament nyomást gyakorolhat arra, hogy megfelelő irányban haladjanak a dolgok. Itt is pozitívan hozzá tud járulni a fejleményekhez a parlament. Véleményem szerint az a legfontosabb, hogy látva azt, hogy akár csak egy évvel ezelőtt mi történt, még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mennyi is a, az ára, mennyi a költsége a gyenge statisztikai adatszolgáltatásnak és a statisztikai beszámolóknak. Görögország esetében láthatjuk, hogy hihetetlenül magas lehet a költsége pénzügyi tekintetben ennek. Egyszerűen, elnök úr, csak szeretném kihasználni az alkalmat, hogy négy pontosítást elmondjak, és kérdezni is szeretnék ezekkel kapcsolatosan. E Görögországgal kapcsolatosan már sokszor beszéltünk a szankciórendszerről, és arról, hogy a szankciórendszer alapja a beszolgáltató statisztikák, és egy bírságot is meghatároztak azokna az országokra nézve, ahol nem megbízhatóak a statisztikák, vagy nem jó hiszeműek. Ezzel a bírsággal kapcsolatosan objektív felelősséget kell meg állapítani, illetve hivatkozni kell a közigazgatási felelősségek elméletére, és a parlament hatáskörét is figyelembe kell venni, de a korlányok, a nemzeti kormányok felelőssége olyasmi, amiről nem szabad megfeledkezni, és nincsen más megoldás, mint ez a bírság, hogyha megállapítjuk az objektív felelősséget. Ön egyetért ezzel az elképzeléssel, vagy pedig úgy gondolja, hogy ez a tétel teljesen megcáfolható? Először is azt kell elmondanom, hogy az SGAB nem foglalkozik ezzel, úgyhogy személyes véleményemet fogom elmondani. De meg kell ismételnem, amit korábban elmondtam. Nagyon sokszor volt már ilyen az EU történetében, és nagyon szigorú szabályok, látszólag automatikus mechanizmusok működnek, de a gyakorlatom, tapasztalatom alapján én azt mondom, hogy végül is mindig politikai módon történnek a döntések, politikai megfontolások alapján. El tudom képzelni, hogy amit később majd úgy hívnak, hogy hamis adatokat szolgáltatnak, ezzel kapcsolatban nagyon sok szakmai kifog, kibúvót hoznak fel, hogy ilyen módon magyarázzák a hibákat, és ezre hivatkozva kérjék azt, hogy ne legyen szankció. Tehát még akkor is, hogyha látszólag egyszerű ügyről van szó, a valóságban, a gyakorlatban sokkal nehezebb bármilyen szankcionálást életbe léptetni. Kalegen képviselőnek adom meg a szót, és talán a bizottságtól is megkérném, hogy a statisztikai irányítási csomaggal kapcsolatos javaslatát egy kicsit ismertesse nekünk. Köszönöm, elnök úr. Azt rájöttem, hogy egyszerűbb angolul kérdezi, mert ennek a területnek a szakszókincse azért jellemzően angol ami a hamis adatszolgáltatásért kiszabott büntetéseket illeti. Inkább magyarázat az, amit mondok, és nem kérdés. Ez egyfajta politikai jelzés az országok számára, hogy a jövőben ilyesmit nem fognak el, nem fog az EU elfogadni. De hogyha azt vizsgáljuk, hogy az érintett ország elismeri-e azt, hogy tényleg hamis adatot, rossz adatot szolgáltatott, akkor a kérdés inkább úgy merül fel, hogy hát ez az ország ezt elismeri-e, hogy valamilyen problémája van. Hogyha megnézzük a gazdasági kormányzási csomag makroökonomiai elemeit, nem tudom, hogy ön ezt mennyire ismeri, de van ebben egy olyan elgondolás, miszerint a jövőben a bizottság monitorozza az ingatlanpiacot, a folyófizetési mérleg alakulását, a kereskedelmi méreg alakulását, mindent, ami nagyon súlyos egyensúlytalanságot okozhat, és ez átcsapódhatna az egész euróvezetre. A bizottság helyesen kell, hogy értékelje a helyzetet, és egy alapos elmélyült elemzés után mondja meg, hogy tényleg vannak-e problémák egy országban, és ehhez az kell, hogy legyenek jó adatok, jó statisztikákra tudjon hagyatkozni. Most ugye általában az euróvezetről beszélünk, de hát a mind a 27 tagállama kapcsolatban felvethető, feltehető az a kérdés, hogy vannak-e jó adatok, és az európai szemeszter munkái kapcsán valóban megbízható adatokra tudnak-e hagyatkozni, ami az egész gazdaságirányítási csomaggal kapcsolatos vitáknak megbízható alapja lehet. Köszönöm. Erre egy rövid választ tudok adni. Azt hiszem, elnök úr, hogy nagyjából összességében a jelenlegi statisztikák elég jók ahhoz, hogy ennek az alapján jó értékítéletet lehessen alkotni. Hiszen eh, a nagy eh, makroökonomiai eh, helyzet elemzésből indulunk ki, és itt mindegy, hogy ha most 5,5%-os folyófizetési mérleg hiányról számol be egy ország, hogy az most ténylegesen esetleg csak 5% vagy 6. Ezek az információk elég jók ahhoz, hogy jó, jól értékeljük a helyzetet. De ebben egyik a probléma. Mikor jó egy értékelés? Azt hiszem, hogy nagyon nehéz jól értékelni a helyzetet, és az igazi kihívás az, hogy már akkor megkongassuk a vészharangot, amikor még mindenki jól teljesít. És ezt nagyon nehéz megtenni, akkor, hogyha látszólag jó a makroökonomiai helyzet, és ilyen helyzetben kell már rávilágítani a partnerünknek arra, hogy már baj van. Pár éve Brüsszelben volt egy szeminárium, ahol még mindenki csodálattal adózott a kelt a tigrisnek, és azt próbálták ki megtalálni, hogy mi volt a vír csoda ö, magyarázata, hogy tudnak ilyen jó ö, gazdaságpolitikát folytatni. Pedig ez akkor volt, amikor már a vészharangot meg kellett volna kongatni, már elindultak a makroökonomiai egyensúly felborulása felé az érek. De nagyon nehéz látni ezt, ahogy ez folyamatosan hogyan ö, alakul ki. Köszönöm. A bizottság kíván ehhez hozzászólni. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetővé teszi a bizottság számára azt, hogy elmondja a véleményét. Nagyra értékeljük az ESCAP jelentését, az abban lévő elemzéseket és konklúziókat. Kiegészítésképpen a délelőtti vitában csak annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság jelenleg készít egy anyagot, azokról a kérdésekről, amelyekről itt is most folyik a vita. Ide tartozik az is, hogy hogyan tudunk jobban koncentrálni arra, hogy a nagyon politikailag érzékeny területek tényleg jó adatokat kapjanak, minőségi adatokat. Itt szó lehet egy etikai kódexről, és a tagállamok jó adatszolgáltatása a, a fő kérdése, ugyanezt Ékerholm Holmór is elmondta. A forrásból származó adatok egy utat járnak be, és amíg eljutnak a nemzeti statisztikai hivatalokba. Mi a parlamentnek tavaly hatásköröket adtunk, hogy vizsgálódhasson ezen a területen. Most a kérdés az, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk elérni azt, hogy a forrásoktól a statisztikai betegek származó adatok útján jobb legyen az ellenőrzés. Köszönöm, Svíbis úr, parancsoljon. Ja, förstår att jag Köszönöm szépen. Ha jól tudom, szólhatok az anyanyelvemen is, meg is teszem ezt. Persze mindig használhatom, de most meg is teszem. Elnézést, hogy egy kicsit késtem. A statisztikák minősége olyasmi, amiről sokat vitatkozunk, és olyan országokban is hiányos a statisztikák minősége, amelyek már hosszú ideje kezelnek ilyen statisztikákat. Ideje értem a saját országomat is, a különböző statisztikai mérőszámok kezelése még mindig sok kérdést vet fel. Hogyha megpróbáljuk mérni a minőséget olyan országokban, ahol továbbra is úgy gondolják, hogy jó a statisztikák minősége. Ezeken a helyeken vannak-e hiányosságok? Emlékszem, amikor korábban ebben a házban a statisztikák minőségéről vitáztunk, az egyik felvetés, ami, amit sokan támogattunk, az volt, hogy egy olyan megközelítést is kialakíthatnánk, amit egyébként más területeken is látunk, vagyis, hogy bizonyos statisztikák nem pontosak bizonyos országok esetében, nem kell most ezeket megnevezni véleményem szerint, de a kérdés az, hogy van-e értelme bizonyos raziákat rendezni bizonyos országokban, hogy megvizsgáljuk a statisztikák minőségét. Persze a pénzügyminisztériumok is aggódnak emiatt, hiszen ők használják fel ezeket a statisztikákat végső soron döntéshozatalra. Köszönöm. Köszönöm. Két kérdést vetett fel. Az egyik arra a kérdéskörre vonatkozik, hogy mennyire van igény a minőségi statisztikákra, és mennyire teljesül ez az igény. A helyzet úgy áll, hogy eseti elemzést nem tudunk végezni arra nézve, hogy milyen mértékben felelnek meg a gyűjtős statisztikák a minőségi kritériumoknak. De azért megpróbálunk tenni valamit, mégpedig azt, hogy biztosítsuk, hogy a biztosítási szabályokat végrehajtsák nemzeti szinten. Vagyis azt vizsgáljuk, hogy az országok maguk mit tesznek annak érdekében, hogy a lehető legszínvonalasabb statisztikákat tudják készíteni. Ez olyan terület, ahol a legkevesebb előrelépés történt az a megállapodás 2005-ös aláírása óta. Nagyon sok javaslatot tettünk arra, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy a minőségi kritériumokat jobban alkalmazzák és érvényesítsék, mint jelen pillanatban. És vannak még emellett technikai problémák is, ami azt is jelentheti, hogy minden más ellenére hiányos lehet a statisztika gyűjtés minősége, de más aspektusok is szerepet kapnak, ami pedig ezeket az úgynevezett ellenőrzési razziákat életi. Úgy gondoljuk, hogy az Eurostat többlet hatásköre, amit nemrégében kapott, ezzel kapcsolatosan megvan persze az a kockázat, hogy nem tartanak be bizonyos szabályokat bizonyos helyeken, és megvan a lehetőség arra, hogy ezt kivizsgálják mondjuk egyfajta audit keretében. Mi úgy vélekedünk, hogy ez már egy továbblépés, hogy ezt bevezettük, és remélhetőleg ez javítani fogja hosszú távon a statisztikák kockázatát, és a szándékos visszaélések kockázata legalábbis csökkenni fog. Van esetleg további kérdésük? Hogyha a többség nem elezi, akkor 10.30-ig felfüggesztjük az ülést. Úgy látom, hogy a többség emellett döntött. Um, Rendben. Mindenkit üdvözlök. Nagyon sűrű hetünk van. Folyamatos bizottsági ülések vannak négy napon keresztül, úgyhogy rohanni kell egyik erről a másikba. Most egy meghallgatásunk van. Péter Prattel, az Európai Központi Bank igazgatósági kinevezéséről van szó. Az ECOFIN tanács február 15-én döntött Péter Prát javaslatáról, őt javaslák, hogy január, június 1-től 8 éven keresztül legyen az igazgatóság tagja. A 283-as cikk per 2 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283 per 2-es cikk alapján az Európai Tanács dönt. Kedvező véleményt adtak már márciusban, és a plenáris fogja meghozni a végső döntést a kinevezésről. Március 24-én kerül erre sor. Úgyhogy most egy meghallgatást tartunk. A plenárisra az ajánlást az Ekon bizottság fogja megadni. Elmondtuk Péternek, hogy 15 perce van a bevezetőhöz. Azt mondta, hogy lehet, hogy nem fog ilyen hosszan beszélni. További bevezető nem igazán kell tartanom. A önéletrajzát mindenki megkapta. Péter, öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, néhány szót szólni még a vita előtt. Nagy megbecsülés számomra, hogy itt lehetek ma. Szeretném elmondani, hogy nagyon jól tudom, hogy milyen felelősséggel jár ez a funkció, amire javasolnak engem. Hogyha visszatekintünk az erőövezet működésére, akkor láthatjuk, hogy eléggé jól teljesített a stabilitás az elsődleges cél. Hogyha megnézzük, hogy hány sok érte az erőövezetet, akkor jelentős, hogy elég jó teljesítették az elvárásokat és ez főleg látszott a pénzügyi válság idején. Ennek ellenére, és ez már a második megjegyzésem, a pénzügyi válság rámutatott egy sor olyan kihívásra, amelyekkel sürgősen foglalkozni kell. A kívások egy része nem igazán specifikus az övezet tekintetében, például a pénzügyi stabilitás, ez minden központi bankot érint az egész világon. Viszont vannak olyan specifikus kérdések is, például a irányítás megerősítése az övezetben ez konkrétan övezeti feladat. Vannak technikai, és vannak politikai kihívások. Az Európai Parlament természetesen kulcsfontosságú szerepet játszik a e tekintetben. Három kihívást szeretnék kiemelni. Pénzügyi stabilitás, az elővezet kormányzása, és monetári, illetve monitorozási intézkedések, amelyeket a pénzügyi válság elejétől kezdve meg is hozott a bank. Az első kihívás nagyon fontos a kapcsolat a monetáris politika és a pénzügyi stabilitás között. Véleményem szerint tovább kell fejleszteni, és jobban ki kell használni a EKB monetáris keretének a második pillérjét. Amikor ezt megnézzük, ezek technikai információnak tűnnek, de igazából ez egy politikai kérdés, hiszen monitorozni kell a hitelkört, hogy a gazdaságunkon belül hogyan alakul a hitelkör nagy, nagyon fontos, hogy jobban megértsük a pénzügyi szektor szerepét a monetáris politika szempontjából. Hasonló módon a makroprudenciális eszközöket kell kifejleszteni. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy milyen a kölcsönhatás a monetáris politika és a egyes hatóságok felelőssége között. Ezt nagyon fontosnak tartom. Második kihívás az erővezet kormányzása. A válság egyeteművé tette, hogy a gazdaságpolitika az Európai Monetáris Unióban gyenge. A monetáris ö, politika hatalmas nyomás alá került az elmúlt években. Központi bankként nem csak mint európai polgár, hanem mint központi banki ember szeretném üdvözölni az Európai Parlament, és konkrétan ezen a szakbizottságnak a kezdeményezését az EMU, az EMU megerősítésére. Tehát ezt nem csak polgárként mondom, hanem mint bankember. A megerősített európai kormányzási keret sürgősen szükséges strukturális reformok, nemzeti szinten egyensúly irányú intézkedések, fontosak ahhoz, hogy nyomás alatti időszakban minden jól működjön. Békés időszakban természetesen nincsenek problémák, de amikor problémák vannak, akkor az összes gyengeség kiderül, fölmerül, és tudjuk, hogy milyen következményei vannak ennek az erői vezet működésére. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy lépnünk kell. A kormányzás megerősítése nem nem csak mint állampolgár számára fontos, hanem mint pénzügyi szakember számára is az európai polgárokra kell gondolnunk. Nem csak az Európai Parlament, hanem az összes politikus és természetesen a központi bankunk számára is fontos, hogy az új kormányzási felállást ismertessük a polgárokkal. A jobb kormányzás azért is fontos, mert az LKB és más hatóságok között nem csak a felügyelői hatóságok, hanem pénzügyminisztériumok és parlamentek közti kapcsolat kulcsfontosságú. erősíteni kell a kapcsolatot. A kormányzási változások között nagyon fontos, hogy az LKB e független maradjon, és jól, a jól meghatározott mandátuma alapján. Oda kell figyelnünk az egyes hatóságok konkrét mandátumára. Ez egy kihívás, hiszen figyelembe kell venni az új kormányzati keretet is, új kormányzási keretet, ahol egy sor intenzív párbeszédet kell felállítani az hatóságok között. Ugyanakkor a kulcsfontosságú felelősségeket meg kell tartani az egyes hatóságoknál. Harmadik kihívás a monetáris politika normalizálása. Súlyos gazdaság és pénzügyi válságból kell kilépnünk. Az EKB korábban nem látott szintre kellett, hogy hozza a szintjét. És a monetáris politikáról a gazdasági kormányzásra való átállás sima kell, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy megfelelő időpontban történjen ez az átállás, főleg a jelenlegi helyzetben, amikor bizonytalanságok és gyengeségek jellemzik a helyzetet. Meg vagyok győződve arról, hogy az összes kívás tekintetében, amely az EKB előtt áll, a döntéshozatali módszere és a nagyon fölkészült szakemberei fontos szerepet fognak ebben játszani. Az LKB igazgatósága hatalmas szakmai tudást és tapasztalatot képvisel. Ez azért is fontos, mert technikai jellegű kihívások is állnak előttünk. Személy szerint remélem, hogy hozzá fogok tudni járni a nagy kihívások kezeléséhez. A szakmai múltamban monetáris, pénzügyi, egyetemi tapasztalatokkal rendelkezem. Gazdaság, közgazdasági PhD-t szereztem, utána az IMF-nél voltam két évig, a Université Libre de Bruxelles-nél voltam egyetemi tanár, itt a pénzügyi kérdésekkel és banki kérdésekkel foglalkoztam, valamint az üzleti etikával. Aztán a magánszektorban dolgoztam, és nagyobb belga bankok vezető közgazdászaként dolgoztam. Így föl tudtam mérni a bankrendszer különböző dimenzióit, különböző bankok belüli ágazatokra is gondolok, beruházó bankok, kereskedelmi bankok. Aztán a belga pénzügyminiszteremnél dolgoztam, és 2000-ben igazgatósági tag lettem a belga Nemzeti Banknál, a pénzügyi stabilitásért voltam felelős, és a fizetési rendszereknél Tagja vagyok a belga integrált felügyeleti hatóság igazgatóságának is. Most dolgozom a banki és biztosítási felügyelet integrációjának, ezt Twin Peaks modellnek nevezzük. Ez egy nehéz feladat, hiszen a cél, hogy javítsuk a bankok felügyeletét. Nem csak arról van szó, hogy az intézmények felállásával kell foglalkoznunk, hanem korlátozott forrásokkal hogyan lehet biztosítani a bankrendszer, a banki intézmények felügyeletét. Egy sor magas szintű Európai és Nemzetközi Bizottságnak voltam a tagja, és részt, és részt vettem az elemzésekben, a jelentéskészítésben fontos szabályozási kérdések tekintetében technikai tapasztalatokat szereztem, központi bank, pénzügyi szabályozás területén, de még fontosabbnak tartom, hogy nagyon jól megismertem többféle szakmai kultúrát, központi bank, kereskedelmi bankok, felügyeleti szervek, pénzügyminisztérium és egyetemi területek. És most készen állok arra, hogy a kérdéseikre választ adjak. Elnök, köszönöm Péter. Elnézést kérek a tolmácsoktól, majd legközelebb a válaszoknál lassabban fogok beszélni. Igen, egy kicsit túl gyors volt ez valóban a tolmácsoknak, de nagyon köszönöm több kérdést fognak feltenni a képviselők, kb. 5 perc az első körben, az első kérdés Paul teszi fel. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Meghallgatom a technikai magyarázatokat. Egy konkrét kérdésem lenne Pretorhoz. Miért lett jelölt erre a funkcióra? Köszönöm. Ez nehéz kérdés mert ez a személyiségemmel kapcsolatos, nagyon személyesnek tekintem ezt a kérdést. Elmondhatám, hogy az ECOFIN fölajánlotta, sőt egyhangulag támogatta, hogy a kinevezésemet. Nagyon sok barátomtól kaptam e-mailt, és azt mondták, hogy ünnepeljünk. Két dolgot válaszoltam. Az egyik, hogy a folyamat még nem zárult le, még nem fogadtak el. A második dolog, hogy az érzelmeim nem teljesen ünnepiek. Inkább a felelősséget érzem át, a vállalást, a feladatokat, egy olyan témával kapcsolatban, ami mindig is a, a szívügyen volt, az európai ideál, Úgyhogy a barátaimmal, hogy ünnepeljek, arra persze készen állok, de ugyanakkor eléggé hidegen hagyott maga az esemény, hiszen itt inkább a felelősséget látom, és a felelősséget érzem egy ilyen funkció tekintetében. Több mint tíz éve rendszeresen utazom az EKB-hez, és ismerem a működését. A kihívások rendkívül jelentősek most a rendszer tekintetében, úgyhogy érzem, hogy milyen feladataim lesznek, és hatalmas a felelősség. És köszönöm a kérdést, a nehéz kérdést. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő kérdést Udó teszi fel. Köszönöm szépen, Sharon. Pratúr, a múlt hét óta új helyzet állt elő, amióta az euróval rendelkező államok megegyeztek abban, hogy lesz egy állandó stabilitási mechanizmus. Ez hivatott erősíteni az eurót, enyhíteni, vagy megoldani a válságot. A bevezetőjében ön is beszélt arról, hogy a pénzpolitika túl nagy kihívásokkal szembesült, ugyanúgy, mint az EKB, mert a politika az elmúlt években nagyon magára hagyta az LKB-t. E Most itt van ez az új stabilitási mechanizmus, és az elsődleges piacon az adósságállományokkal kapcsolatban E, fog ez elsősorban működni. Ön hogyan képzeli el a munkamegosztást az EKB és e, az új e, európai stabilitási mechanizmus között, amelyet azért hozunk létre, hogy hosszú távon is stabilizáljuk az eurót, milyen feladat mire hárul, és hol lesz majd együttes fellépés? Köszönöm. Angolul fogok válaszolni. A viták még persze nem zárultak le ezért most annak függvényében tudok csak erre válaszolni, amit már most tudok. Az világos, ahogyan ezt ön is elmondta, túl nagy teher hárult a monetáris politikára, és fontos volt új mechaniz, egy új mechanizmust kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy az EKB a legfőbb feladatára tudjon koncentrálni az árstabilitásra. Ez volt a legfontosabb kérdés. És ez a magyarázat annak is, hogy az LKB e elnöke miért mondta azt, hogy szerinte a rugalmasság elég nagy kell, hogy legyen az európai stabilitási mechanizmus számára. Az új ESM persze kihasználja hatásköröket, de kellő rugalmasságra van szükség. Látjuk azt, hogy az EKB hogyan próbálja a monetáris politika stabilitási mechanizmusát összekapcsolni eh, konkrét országok eh, piacára történő beavatkozással és az ottani biztonsági programokkal. De hát ez egy ideiglenes mechanizmus, és a nem ortodox módszereket majd ki kell vezetni valamikor. Ezért folyik a vita a pénzügyminiszterek és a központi bank között és persze ezt majd le kell zárni, de az üzenet, ami megfogalmazódott, az, hogy az ESM viszonylag nagy eszköztárral rendelkezzen ahhoz, hogy működni tudjon, és hogyha ez nem lesz elég, akkor, a, ugye akkor mert az EKB akkor túl zott kihívások alá szemben, amiknek majd nem tud megfelelni. Hogyha kicsit mélyebbre nézzünk, nagyon nehéz megtalálni a jó, a helyes egyensúlyt. Egyrészt ugye szükség van szolidaritásra az eurozónában, másrészt az ösztönzőknek is rendbe kell lenni, tehát a felelősség és a szolidaritás között egyensúlyt kell teremteni, és ez mindig kérdés, hogy hol legyen ez az egyensúly. Ez nem csak szakmai, technikai kérdés, ez alapvetően egy politikai vita, ami zajlik. Hogy megtaláljuk a jó ösztönzőket és a jó egyensúlyt, a szolidaritás és az ösztöndők között, ez a, ez a kulcsfontosság, velem és ebben önöknek is nagyon fontos szerepe lesz. Ebben az összefüggésben szeretném megismételni azt, hogyha így a politikai vitákat nézzük, akkor végül is majd azt kell biztosítani, hogy az európai polgárok ezt az egészet a magukénak érezzék ugye fentről lefelé alkotunk meg szabályokat, és ez a szolidaritás, felelősség egyensúlya sem teljesen világos az emberek számára, és ez kell, hogy megszülessen, hogy magukének érezzék ezt a politikát, és ebből a szempontból a parlamentnek nagyon fontos szerepe van. Ez az egyik fontos üzenetem. És persze a központi bank objektívan gondoskodik az árstabilitásról, meg vannak az eszközei, a pénzügyi válság eh, miatt most már ugye nem konvencionális eh, monetáris eh, politikai eszközöket kellett alkalmazni a jegybankoknak is. Köszönöm szépen. Következő kérdést az ALDE teszi fel, nem tudom, talán Szilvi először. Üdvözlöm, Prátor, itt vagyok. Lenne egy kérdésem. Megfelelően hangsúlyozta ön azt, hogy fontos, hogy a polgárok magukévá tegyék az EKB cselekvését, működését. Ahhoz, hogy a függetlenséget erősítsük, ahhoz, hogy tiszteletben tartsuk a célokat, a irányítási csomag előadója, előadása, illetve jelentése készítése során is volt kapcsolatunk már az önök szervezetével. Hogyan lehet értelmezni és érzékelni az inflációt? Európának egy nagy lépés sikerült megtennie, vagyis az infláció szabályozás gondolok, de ennek a, az érzékelése az nem igazán látszik. Ez nem igazán technikai kérdés, de vannak benne technikai elemek is. Amikor megkérdezik a közvéleményt az infláció előrejelzés tekintetében, akkor általában a válaszok eléggé, eléggé bízakodóak, persze különféle értelemben. Ugyanakkor ellentmondás van, amikor ö, feltesszük a kérdést közvetlenül az polgároknak, itt a Európa bármely országára gondoltunk, ugyanakkor a közvélemény kutatások más eredmény hoznak. Például mi az elképzelése, hogyan érzékelik az áremelkedést? Rendszeresen készül ilyen közvélemény kutatás, és nem igazán aggályosak az eredmények. De ez nem mindig felel meg annak, mint amit közvetlenül az emberek válaszként mondanak. Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni? Szerintem polgári szinten sokszor összekeverik azt, amit vásárlóerőnek mondunk, vagyis, hogy az én fizetésemmel, az én jövedelmemmel milyen fogyasztói kossárt és szolgáltatási kossárt tudok elérni. Tehát összekeverik az, általában az árak alakulását, ahol eléggé bizakodóak a az eredmények és az előrejelzések általában megvalósulnak, és a másik viszont a valós vásárlóerő alakulása. Itt az utóbbi években tudjuk, hogy legalábbis tíz év óta nem egységesen emelkednek az árak, illetve a jövedelmek sem egységesen alakulnak, és ezért sokszor a lakosság egy nagy csoportjában az az benyomás, hogy a vásárlóerő nem emelkedik, az árak viszont emelkednek. Úgyhogy szerintem összekeverik a valós fizetést, a valós jövedelmet és az ára alakulást. A LKB, illetve a központi bankok vizsgálták, hogy az árindexek alakulása a fogyasztói kosár alapján vizsgált árindex hogy alakul. Ke, viszonylag kevés a, itt a különbség. Ugyanakkor érdemes rendszeresen frissíteni ezeket a tanulmányokat, hiszen természetesen a legszerényebb lakossági rétegben bizonyos áruk, például élelmiszerek nagyobb súlya szerepelnek a kosárban, a vásárlói kosárban, mint a más lakossági csoportban. Tehát az élelmiszerek ára rendkívül gyorsan emelkedett, és ezért a lakosság egy fontos részénél, fontos csoportjánál az a benyomás, hogy jobban emelkednek az árak, mint amit közzétesznek. Úgyhogy érdemes ezt jobban vizsgálni, és esetleg közzétenni több információt is. Thank you very much. Köszönöm szépen. ECR. Thank you. Köszönöm szépen. És szeretném Önt köszönteni új minőségében, és a korábbi felszólalásait is nagyra értékeltük itt a parlamentben a pénzügyi válsággal kapcsolatosan. Az elődje nemrégiben járt a bizottságunk előtt. Az volt a célja, hogy a CCP-ket és a központi bankok likviditását megvizsgálja az LKB szempontjából, és aztán egy jelentés is született, amely a felelősségi kérdéseket veti fel, például olyanokat, mint hogy az LKB szerepe mi lesz az eszmával kapcsolatosan, és nagyon érdekelne, hogy mi a személyes elképzelése ennek a két szervezetnek a felül vizsgálatát, felügyeletét hogyan lehet biztosítani, és az LKB-nek milyen szerepe van a tartalék likviditás biztosítása terén a nemzeti központi bankok felé, és nem jelenti -e ez ezeknek az intézményeknek a megkurtítását az ő hatáskörüknek. Ahogyan ön is tudja, a CPSS-en keresztül Bázelben és Európában is részt vettem ezekben a megbeszélésekben, és van egy PSSC nevű bizottság a központi bankok részvételével, Bázelben pedig az elszámolási rendszer központja működik, és ott megkezdtük már ezeket a vitákat, még nem zártuk le a megbeszéléseket, és a következőket tudom elmondani. Én egyfajta felügyeleti szerepkört látok el a kifizetésekre, az átutalási infrastruktúrákra és az elszámolási clearing infrastruktúrákra nézve. A kereskedés nem hozzánk tartozik. És a központi bank mandátuma keretében nagyon fontos számunkra, hogy jól működjön a pénzügyi infrastruktúra minden eleme. Ez része a mi felelősségi körünknek, tehát részt szeretnénk venni a tervezetek készítésében, amikor a szabályokat kidolgozzák a pénzügyi infrastruktúra elemek számára, legyen az pénzmozgásokra, clearingre vagy elszámolási rendszerekre vonatkozó, vagy pedig a bankok közötti üzenetküldés rendszere. És egyéb bankok közötti bizottságokban is részt veszünk, mint amelyeket ön is említett, és ezt a szerepkörünket meg szeretnénk tartani. A rövid arról is említést tettem, hogy tudjuk, hogy vannak különböző üzleti kultúrák, és én sok ilyet ismerek. Hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan felügyelik az infrastruktúrákat a különböző központi bankok, ez egészen másként működik egy másféle kultúra, mint ahogyan a felügyeleti szervek végzik ezt a munkát. Ez egy lenyűgöző téma, hogyha belássa magát az ember. A központi bankoknál van egyfajta katonai felépítés, hiszen ott 24-24-es működés van, tehát napi 24 órában működni kell az infrastruktúrát egyfajta üzletfolytonossági terv alapján, és ez az a fajta pénzforgalmi rendszer működtetésére irányuló prioritás, tehát számunkra ez volt mindig is a prioritás, és nagyon fontos, hogy ezt a szemléletet érvényesítsük az infrastruktúra tekintetében, különösen a CCP összefüggésében. A második kérdés a likviditás biztosítására vonatkozott. Ön is ismeri, hogy ebben a vitában két tábor alakult ki. Az egyik azt mondja, hogy a központi bankoknak likviditásra lehet szüksége kivételes körülmények között, ezt mindenki elismeri, de az, hogy mit lehet előzetesen tenni, az az, hogy meghatározzuk, milyen feltételekkel kaphatnak likviditást, és ez az ösztönzőkre is kérdést vet fel, hiszen nem akarjuk azt a benyomást kelteni, hogy a központi bank mindig ad likviditási hiteleket, itt a lejárati transformációkat nem ugyanúgy kezelik a központi bankok, mint a befektetési bankok, és nagyon gondosan kell elgondolkodni arról, hogy akarjuk-e, hogy a központi bankok valódi bankként működjenek. Bizonyos kollégáim úgy gondolkodnak, hogy korlátozzuk a banki funkciókat, mások azt mondják, ez nem szükséges, azt kell biztosítani, hogy a nehéz helyzetben a likviditást biztosítani lehessen, és minden működési rendszert rendelkezésre kell bocsátani ennek érdekében, viszont nem kell a központi bankot úgy kezelni, mint egy, vagy a CCP-t, vagy a CCB-t, mint egy bankot. Ez a két iskola alakult tehát ki. do you have ex ante provisions? And then you get the question of currency, of course. És persze felmerül a devizák kérdése is, ez egy nagyon kényes vita a CCP központjának a kialakítása, a helyszíne. Például, hogyha euróban kereskedik a CCP, akkor azt mondják, hogy egy olyan országban legyen, vagy legalábbis abban a zónában, ahol a központi bank át tudja adni a likviditás biztosítás számára az eurókat Mások azt mondják, hogy a különböző központi bankok közötti megállapodás alapján is működhet mindez. Hogyha Londonban működik a CCP, és különböző devizacserék történnek, akkor sajátos feltételek alakulnak ki. Ez a két vita folyik jelen pillanatban. Az ESMA és a központi bankok közötti kapcsolat is kérdéses. Én abban hiszek, hogy a kettő között erősnek kell lennie a kapcsolatnak, hiszen ezek általában a nemzetközi pénzforgalmi rendszereken alapulnak. Szerintem mindkét hatóságnak együtt kell működnie, valódi együttműködésre gondolok, nem csak konzultációra. És azt is tudom, hogy vita folyik a parlamentben a hatékonyság tekintetében, és hogy az ESMA-nak nem kellene több hatáskört adni. Az ESMA kulcsfontosságú szerepet játszik, hogyha a CCP-ben valami probléma felmerül, akkor a nemzeti hatóságnak van elsődleges felelőssége a válság megoldásában. Ezek nagyon komplex kérdések, nem is tudok két percben mindenre válaszolni. Ugyanakkor azt is felismerjük, hogy az ESMA-nak nagyon nagy hatásköre van az ECB-vel együttesen, ugyanakkor egy olyan rendszert kell kialakítani, amikor a nemzeti, ahol a nemzeti hatóságok is szerepet kapnak, különösen válsághelyzetben, és persze az LKB, illetve a Nemzeti Központi Bankoknak is megvan az a szerepe, hogy a CCP-nek likviditást biztosítsanak válsághelyzetben. Én amiatt aggódom, hogy mivel 2002 volt a határidő, hogy az OTC piacok is átálljanak a clearingről a, CCP-re, tehát 2002 volt a határidő. Elnézést, 2012 javítja ki magát a, az előadó. És az óriási kihívás, hogy 2012 végéig ez megtörténjen. Úgy gondolom, hogy ez kivitelezhető, de azért vannak olyan témák, amelyek, mint például a standardizáció, kvalifikáció és egyéb kérdések a ccp k a központi szerződő felek szempontjából amelyeket figyelembe kell venni, és a parlamentnek is szerepe van ebben. Szeretnénk, hogyha a parlament is a gondolkodásmódon változtatna, és inkább a központosított szerződő felekkel foglalkozna, vagy ezekben gondolkodna, hogy az ellenőrzés valóban megvalósuljon. Nyilván ez óriási kihívás, nem lesz könnyű feladat. Thank you. I a long quest, a long... Hosszú volt a válasz, a kérdés is nagyon bonyolult volt. Néhány válasz viszont nyilván ennél rövidebb lesz. Más nem kíván kérdést feltenni? Akkor Gottfried parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Prator. Ugye úgy indult a történet, hogy volt a Maastrichti szerződés, meghatároztuk, hogy milyen kritériumok teljesítésével lehet csatlakozni az Európai Unióhoz. És most a másodlagos felvásárlások zajlanak, az államadóságok másodlagos piacon történő felvásárlánál tartunk, a szuverén adósság felvásárlása ellentmond a Maastrichti szerződésnek nyilvánvalóan. A Maastrichti szerződést úgy alkották meg, hogy Eh, a kormányok, eh, amelyek eh, ezt aláírták, most be kell, hogy lássák, hogy ez nem működik már. Elismerné ön, hogy ez a kísérlet kudarcba fulladt, és el tudnám mondani ezt, hogy mi az ön B-terve, hogyha egyáltalán van B-terve? Hogy mondjam el? következőt azokról a nem konvencionális intézkedésekről, amelyet a világon mindenütt, nem csak az eurozónában alkalmaztak a jegybankok. Ha megnézzük a tényeket, azt látjuk, hogy néhány központi bank mérleg főszege hatalmasan megnőtt. És ha megnézzük a mérleg eszköz oldalát, mondjuk vegyük az Egyesült Államokat, akkor eh, eh, rengeteg közvetlen felvásárlás volt a másodlagos piacról, strukturált termékeket jellemzően, vagy eh, jelzáloghoz kötött termékeket. Tudom, ön az eurozónára utalt, de azért is volt egy nagy pénzügyi válság, néhány központi bank, szerencsére az EKB nem tartozik ezekhez, de több jegybank nagyon fontos vásárlóvá vált, magánpiacon kibocsátott papírokat vásároltak fel, amelyek nehezen beárazható termékek a hozzászólásából kiderült, hogy az KB mérlegében is azért eh, ennek a nyomai ott vannak, kicsit megnőtt eh, a eh, mérlegösszeg, mert mert fedezett ellenében nyújtott hiteleket az EKB, ez például a Fedre nem igaz, az amerikai Fedre, vagy a Royal Bank of Englandre. Itt az eurozónában azért nem mentünk el abba az irányba, és aminek örülhetünk. Az elképzelés itt az volt, hogy egy egységes monetáris övezetben a transmissziós mechanizmus rosszabbul működött, hiszen amikor meghatározunk egy kamatot, akkor az az egész rendszerben érvényesül, és ez az átételi transmissziós mechanizmus több ország esetében nem működött. És ekkor történt meg a központi bankok ideiglenes beavatkozása, ezért utaltunk az előző kérdés kapcsán arra, hogy rendkívül fontos az EKB számára, hogy az európai stabilitási mechanizmus létrejöjjön. És hogyha megnézzük az érintett országokat, ők most már az át, szerkezet átalakítási programjaikat lassan befejezik. Természetesen kockázat kockázata is van ezeknek a műveleteknek. A mérlegre gyakorolt kockázat eléggé eh, korlátozott, és ezek az intézkedések csak átmeneti jellegűek. Az LKB is kollégáimra nehezedő nyomás eh, ugye az ECOFIN-on zajló viták eh, kapcsán pontosan azzal a kérdéssel függ össze, amit öntett fel. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a frakció kívül, a függetlenek közül nincs senki, akkor Lange úr következik. Köszönöm. Ennek hosszú tapasztalatai vannak a Belga Nemzeti Bankban. Most egy szinten magasabbra került, az előbb beszélt a különböző termék felvásárlásakról. De én másra kérdeznék rá. Az árstabilitás és más célok, mint például a kereslet ösztönzése, a konjunktúra erős segítése, hogyan alakulnak majd ezzel kapcsolatban a kamatok, és mi a vélemény az Európaktumról? Köszönöm. Az első kérdésére azt mondanám, én azt hittem, hogy nem a hagyományos kérdés fogja feltenni, hogy mi a kapcsolat az árstabilitás, illetve más célok, mint a növekedés és a foglalkoztatás között. Hát ön erre kérdezett rá. Ma a legnehezebb kérdés az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás összefüggése az árstabilitás mennyire elég hogyha megnézzük, hogy az üzleti ciklus és a pénzügyi ciklusok között milyen nagyok az eltérések. Ugye a pénzügyi ciklusok nagyon hosszúak is lehetnek. Nem hinném, hogyha szembeállítjuk az árstabilitást, illetve a növekedés foglalkoztatást, hogy ott túl sok minden új dolgot fedeznénk fel. Az árstabilitási cél, ami már szerződésben megfogalmazott cél, azt, azt mindig követjük. És amikor az inflációs várakozások stabilak, akkor nagyon sok tere marad a jegy, jegybankoknak arra, hogy felhasználják azokat az eszközöket, amelyekkel az üzleti ciklusokat lehet megtámogatni. De ez annak függvénye, hogy az első célkitűzés teljesüljön és nem csak az eurozónában, hanem más területeken is. Mondjuk képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogyha az inflációs várakozás sokkal magasabb lenne, hogyha elkezdene nem konvencionális intézkedéseket tenni a jegybank. Most a jegybankok ugye ilyen nagyon szokatlan intézkedésekkel támogatták meg a gazdaságot, és nyilvánvalóan, hogy ennek vannak korlátai, hogy meddig lehet elmenni. De hogyha már ilyen nem konvencionális politikát kell követnünk, akkor a monetáris politika hitelessége nagyon szoros mesdjén mozog. És nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az emberek hogyan érzékelik, hogyan ítélik meg az inflációs várakozásokat, és a puad a char, hogy az emberek mit éreznek, mit érzékelnek. Nézzük meg a béreket és az ezzel kapcsolatos magatartást, hiszen ez, ebben gyökereznek ezek a percepciók. Tudom, hogy Németországban is zajlanak a kollektív bértárgyalások. Tehát a visszatérve az ástabilitás, foglalkoztatás kapcsán nem látok semmi nagy új dolgot, Viszont az ástabilitás és a pénzügyi stabilitási célokat én összekapcsolnám. Hosszú távon ez a kettő majd konvergál, hiszen ha mondjuk van egy hitel buborék, még ma is, amikor alacsony az infláció, hogyha később majd kipukkad ez a, ez a buborék, akkor ez befolyásolja az árakat, lehet, hogy akár deflációt is okoz, vagy hát itt különböző e, szenáriók képzelhetők el. Tehát hosszú távon az árstabilitás stabilitás mi ugyan viszonylag rövid távon vizsgáljuk ezt, és a pénzügyi stabilitás összekapcsolódnak. Felmerül a kérdés, hogyha az ott körülmények között kell döntéseket hozni. Például az ingatlanárak, vagy a hitelpiaci konjunktúra kapcsán Mondjuk nem látunk semmi különöset még az infláció vonatkozásában rövid távon, de már középtávon, mondjuk egy-két éves távon más a helyzet, és ezért lehet feszültség a két célkitűzés között a intézményeink most úgy néznek ki, hogy az EKB megőrzi a mandátumát, és a monetáris keretek pilléres felépítése megmarad. Ez egy nagyon robusztus keret, amit meg kell őrizni. De az is igaz, hogy a jegybankárok részt vesznek a rendszerkockázati testületben, és vannak eh, ezzel kapcsolatban kihívások. A jegybankok eh, felhatalmazásának a keretein belül kell, hogy eljáranak. Eh, nem lehet más hatóságok működésébe beavatkozniuk, de az világos, hogy a jegybank fő célkitűzése az árstabilitás biztosítása, és a jelenleg létező keretben lehet az aktívák beárazásával kapcsolatban is intézkedni a jegybankoknak. Oh. Az Európaktumról nem beszélt, kérem röviden, mert kezdünk ki. Ami az Európaktumot illeti, ez jó irányba tett lépés véleményem szerint, de azért sok minden van még technikai szinten, amelyeket pontosítani kell. Általánosságban a központi banki szakértők úgy gondolkodnak, hogy nem elég szigorúak a szabályok, és nincsen elég automatizált eljárás, központosított eljárás a paktumon belül. Én ezt támogatom, ezt az elképzelést, de hozzáfűzném, hogy az automatikus szankcióra alapuló szabályok csak akkor működnek, hogyha a közvélemény támogatja ezeket a megoldásokat, vagyis nagyon könnyű elmozdulni egy populista irányba, úgyhogy szerintem több automatikus korrekcióra és szankcióra van szükség, ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy felelősen forduljon a dolog irányába a közvélemény. Ez elég nagy kihívás. Köszönöm szépen. Bernard. Többször említette, hogy fontos eh, az, eh, hogy az emberek ezt a rendszert elfogadják, de hát az Európai Egybank egyik alapeleme az unap, a függetlenség. Hogyan lehet az emberekkel elfogadatni, anélkül, hogy ez veszélyeztetné a függetlenséget? Két részben válaszolnék. Egyrészt a jegybank elszámolási kötelezettsége tartozik politikai testületek, így az Európai Parlament felé is. Ezért önöknek az EKB el kell, hogy magyarázza, hogy miért olyan szigorú szabályokat alkalmaz mondjuk a fiskális vagy a költségvetési politikával kapcsolatban. De hogy az emberek, vagy önök, mint az, az állampolgárok képviselői hogyan érzékelik ezeket az intézkedéseket, ez igazából a függetlenséget nem befolyásolja. Persze egy banknak el kell tudni magyarázni az emberek felé, hogy miért fontos az, hogy legyen egyfajta automatizmus is a szabályok alkalmazásában, illetve a stabilitási növekedési paktum miért fontos? Leo. merci. Köszönöm. Az EKB elnöke most készül arra, hogy felemelje a központi kamatot az alapanyagpiaci inflációra reagálva. Ez az infláció a költségek miatt következett be, nem monetáris eredetű. Úgy gondolja, hogy a monetáris politikát így alakítva az a megfelelő politika, a költséginflációval szemben, és nincs -e kockázata annak, hogy a növekedés gátolja egy érzékeny helyzetben, és egy olyan helyzetben, amikor maga az Európai Központi Bank fölhív a költségvetési szigorra és a bérszigorra, hiszen Jean-Claude Trichet azt mondta, hogy hibás lenne emelni a fizetéseket. Na, sok makroekonomiai közgazdász azt mondja, hogy a monetáris és a költségvetés és a bér szigorúság tekintetében mi, vagyis a kormányok, az európai kormányok vállalják a nagyon is prociklikus makrogazdasági intézkedéseket, ugyanakkor a termelési kapacitások nincs normál szinten kihasználva. Hogyan tudná megvédeni ön ezt a pozíciót, amikor a monetáris politikáról majd szó lesz? Nem akarom kommentálni ezt az utolsó mondatot, de a megközelítés, a probléma megközelítése szeretnék hozzászólni. Amit először említett, az egy kínálati sok, költségi emelkedés, az alapanyagok mindent, ez egy, ezt negatív soknak nevezzük. Ez a legrosszabb helyzet, egy olyan ország tekintetében, amelynek el kell ezt viselnie, hiszen negatív a kínálat, emelkednek az árak, és a tevékenység csökken. Úgyhogy ez igazi dilemma, mert amikor kínálat is sok van, akkor növekszik a, a tevékenység, emelkednek az árak, de az ellenkező eset az a legrosszabb helyzet. Negatív kínálat is sok van. Igen, ez még inkább bonyolítja a helyzetet. Igen, egyetértek. Mert ön kínálati sokról beszélt, azért értem erre ki. Amikor negatív kínálati sok van, az ne, egyáltalán nem kellemes helyzet, úgyhogy itt felmerül ez a dilemma. Következő kérdés, hogy ez a kínálat, negatív kínálati sok fenn fog sokáig maradni, vagy csak átmeneti. Alapanyag negatív kínálati soknál a fogyasztó országoknál az életszínvonal csökken, pozitív az alapanyag ellátó országok életszínvonal tekintetében, ez nekik nagyon pozitív, viszont a fogyasztói országok a vásárlóereje a másik irányba mozdul el. Negatív változások tekintetében azt kell tudni, hogy a lakosság teljesen az országok el fogják-e fogadni a szükséges intézkedéseket. És itt kell tudni, hogy ez a ennek a mechanizmusnak lesz-e másodlagos hatása, és ez a sok, ez az árak alakulására is fog-e hatni. Ez a nagy kérdés. Először is meg kell nézni, hogy felmarad-e, vagy átmeneti a sok. Másodszorban meg kell nézni, hogy mit lehet tenni, nagyon is oda kell erre figyelni, meg kell, hogyan lehet elébe menni az inflációnak, meg kell nézni a többi költséget is, hiszen nem csak bérköltségek vannak, hanem általában a gazdaságban az árak viselkedését kell figyelni. Tehát ezt a két elemet kell figyelembe venni. Aztán említett egy másik diagnosztikát, ami vitatható. A, általában a gyártási kapacitás kihasználási szintje. Ugye ön azt mondja, hogy a, nincsenek megfelelően kihasználva a termelési kapacitások, vagyis általában a gazdaságpolitika, nem csak a monetáris politika ennek megfelelően kell, hogy reagáljon. Elmondanám itt a saját véleményemet. Ez is országtól országra változik. Vannak nagy országok, és vannak kisebb országok is, ahol az a benyomás, hogy a gyártási kapacitás kihasználása a gazdasági ciklus ezen fázisában már jelentős. Úgyhogy a Például Németországra gondolok, mint nagy ország, kis ország, mint Belgium. A, lehet, hogy kevesebb a szabad kapacitás, mint ahogy gondoljuk. Persze ezt lehet vitatni. Az utolsó megjegyzése, nem is emlékszem. Az utolsó téma, nem. A természeti kapacitás kihasználása volt az utolsó il y avait quand même encore autre chose. Mais vous voyez... De azért szeretnék még más is elmondani. Amikor eh, negatív kínálat is sok van, akkor nagyon fontos, hogy ezt eh, az intézkedéseket mindenki elfogadja, vagy sem. Meg kell nézni, hogy az árak hogy fognak viselkedni. Úgyhogy jelenleg még nem egyértelmű a válasz. Nem tudjuk, hogy felmarad-e ez a sok, és hogy az árak fognak-e változni, minden ár fog-e válaszni. Most eszembe jutott az utolsó megjegyzés az volt, van egy véleményem ezzel kapcsolatban, nem biztos, hogy egyet fog velem érteni, hogy egy eléggé hosszú időszakban a névleges infláció 0-0,5 körül van, sokszor ennek negatív hatása van a kockázatvállalás tekintetében. Sok fejlődő ország kritizál minket, az usa mindenképpen, de az iparilag fejlett országokat kritizálja, hogy nagyon alacsony központi kamatot alkalmazunk. Ez egy rövid időszakban nem okoz problémát, de hosszú időszakban ez problémát okoz, hiszen bizonytalanság alakul ki, a bizonytalanság alakul ki a gazdaságban, és nem túl magas kockázati befektetésekre hajlandók csak a befektetők. Ezért a hot money, sokan hot money-t keresik, és ez a pénzügyi tevékenységre hat. A monetáris politika, amikor nagy, hosszú távon alacsony a központi kamat, azt normalizálni kell. Mindenesetre az globális értékelés nagyon komplikált, és megértem, hogyha itt véleményeltérések vannak. Köszönöm szépen. A következő kérdés Wolf Klintz kérdése, és aztán az ETRK kapja meg a szót. Kérem, hogy cseréljék fel a sorrendet, mert a kollégának majd távoznia kell. Wolf. A pénzügyi válság rávilágította arra, hogy az LKB e ugyanúgy, mint a többi jegybank, nem csak a pénz stabilitásért, hanem a pénzügyi rendszer stabilitásért is felelős a nem konvencionális intézkedéseket a kormányzatokkal egyeztetve hozták meg a jegybankok, és közben világosá vált, hogy a központi bankok függetlensége azért korlátozott. Nem értene ön egyet azzal, hogy ezt most egyértelműen beleírják a jegybankok statútumába, hogy nem csak az árstabilitásért felelősek, hanem az egész pénzügyi rendszer stabilitásáért. Második dolog, 150 vagy 155 százalékos államadóságot halmozott fel Görögország. Preugel és más agytröztök ezt elkezdték vizsgálni, és az egyik optimist a forgatókönyv szerint is azt mondják, hogy ezt nem lehet soha visszafizetni. Nem kellene radikális lépéseket tenni Görögország kapcsán, hogy egy herkattal legalább száz százalékra levigyék az államadóságot, és onnan lehetne egy újra indítani a dolgokat. Nem lehet úgy tenni, mintha ez így megoldódhatna. For... Köszönöm szépen. A második kérdésben nem értek egyet önnel és persze csak a klasszikus választ tudom adni, amit ilyenkor szoktunk, de nagyon komolyan gondolom ezt az elképzelést, nagyon erős a programunk, nagyon sok erőfeszítés van folyamatban. Görögországban is ezt látjuk. Úgy gondolom, hogy időre van szükség. És ezt azzal biztosítottuk, hogy a program időszakát meghosszabbítottuk a közelmúltban, és látjuk más országokban is, hogy a magas államadóság szint a GDP-hez viszonyítva, mint például Belgiumban, megoldható azért, és nem irreális ez az elképzelés Görögország esetében is. Görögországban növekedésre van szükség, nominális növekedésre, és majd meglátjuk, hogy az elégséges-e az államadóság probléma megoldásához. Esét kell adni az országnak, időt, ez a más első kérdésre a válasz. A második rész pedig az, hogy az externáliák nagyon nagy kérdést vetnek fel, vagyis a hitel újrastruktúrálása, és ön is tudja, hogy abban kell gondolkodnunk, és nagyon körültekintően, hogy mik volnának a következményei, hogyha megengedjük, hogy az Európai Unión belül államcsődöket jelentsenek, vagy megtagadják a hiteltörlesztést államok, Sokan azt mondják, hogy a negatív externáliák nagyon korlátozottak volnának a jelenlegi helyzethez képest. Mások másként gondolkodnak én is, hogy esélyt kell adni a görögországi programnak, ez nagyon kemény program, hogy kibontakozzon, és úgy látom azért, hogy az ország megérdemel egy esélyt, hiszen elkötelezetten dolgozik ezen. Nem mondhatjuk azt, hogy soha nem fog sikerülni, és restruktúrálásra van szükség, átütemezésre. Ez úgy gondolom, hogy ez illuzórikus megoldás volna, soha nincsen ingyen ebéd, ezt mindannyian tudjuk. Valódi kihívás ez, valódi probléma. Langen úr is előhozta ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy ez valós probléma. A monetáris keretek elemzése során az EKB már két pilléres megközelítésben dolgozik, és a második pillér a mérleg alapú megközelítést követi, és ezt még nem használtuk ki megfelelőképpen. Például, hogyha a pénzkínálatot nézzük a válság előtti időből, látható, hogy ezt a fajta információt fel kell használni a monetáris keretek kialakításában. Ön egy lépéssel tovább megy, és azt mondja, hogy definiáljuk újra a mandátumot. Én azt mondom, hogy ez ne történjen meg, ez túl veszélyes. Amikor a pénzügyi stabilitásról van szó, akkor a hatóságokat is be kell vonni. És ott van a végső soron a pénzügyminisztérium is, és eh, ez elvezethet a magánadóságokat, ütemezéséhez is, és ez óriási veszélyeket vet fel az intézményes felépítés szempontjából is, és elmosná ez a felelősségi köröket, és szerintem ez nem volna bölcs lépés. A mostani monetáris keretek megfelelő mozgásteret adnak a pénzügyi stabilitás kialakításához. Az önök felelőssége a pénzstabilitásra, az árstabilitásra irányul, és nyilván ezt jobban ki kell vizsgálni, több információra van szükség, több információt kell figyelembe venni, mint korábban, legalábbis mi ezt a következtetést vontuk meg le. És két kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Az is, hogy központi banki vezetőknek rengeteg információra van szükségük a felügyeleti szervektől. Néha ez könnyű, hiszen maguk a központi bankok is felügyeleti szerepet töltenek be, és ilyenkor meg lehet osztani az információkat a monetáris politika kialakításában, de ez nem mindig így működik az, a központi bankoknál. Például az LKB sem végzi közvetlenül a bankok felügyeletét, ez jelen pillanatban megfelelő, de hozzá kell tudni férni információhoz, meg kell érteni a pénzügyi rendszer működését, és ilyesfajta mikroinformációkra is szükség van, és ez a tervünk, hogy ezt még jobban szabályozzuk, és ez óriási kihívás természetesen. Thank you. Köszönöm szépen, Gay. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy lehetővé teszi, hogy itt felszólalhatok. Először is ezzel kezdeném, hogy különösnek találtam, hogy amikor valaki felelősséget vállal, az, az ír adófizető, aki felelősséget vállal, nem a központi bank, amely hozzájárult a problémához, hiszen az eszközinflációval kapcsolatosan nem tettek lépéseket. Nem az ír kormányzat, aki megengedte ezt, nem ők viszik el a balhét, úgymond, hanem az ír adófizető az én adófizetőim fizetik meg az adó az adósság állomány csökkentését, és ilyen körülmények között elítélendőnek tartom, hogy, hogy egy nagy ország pénzügyminisztere egy olyan országról beszélünk, amelynek Írországhoz képest kétharmada az a társasági adója, ez vádolja Írországot felelőtlenséggel, ezt nem tudjuk elfogadni semmilyen körülmények között. Nem tudom, hogy az alapértékeinkkel most mi van, de én nem tudom ezt elfogadni. Ön el tudja ezt fogadni? ez nem szolgálja az Európai Unió érdekét, az, hogy felkérünk egy tagállamot arra, hogy olyan terhet viseljen, amely fenntarthatatlan, és a Írországban a jelenlegi kamatláb lehet, hogy összetöri az gazdaságot, lehet, hogy ez lesz az utolsó szalmaszál. Értem én ezt a helyzetet. Én a központi bank képviseletében vagyok itt, és készen állok arra, hogy négy szem közt vitatkozzunk erről a kérdésről, de a központi bank képviseletében igazából nem értem, hogy az LKB felelősségét hol találta meg ebben a helyzetben. Korábban is kifejtettem, hogy általában a központi bankok vezetői nek szorosabban nyomon kellett volna követniük a pénzügyi ciklusok helyzetét. Ez az általános következtetés tehát az üzleti a gazdasági ciklusokat nyomon követtük, de a pénzügyi ciklusnak a törékenységét nem mértük fel teljes mértékben. Az ír bankok és a pénzügyi rendszer sérülékenysége nem a központi bank felelőssége. Az inflációval kapcsolatosan, mint már mondtam, az eszközinflációval kapcsolatosan, ezt nyilván jobban kellett volna nyomon követni a pénzügyi ciklus alakulását, de az eszköz áralakulás alakulás és ez, ennek az információja csak bizonyos országokhoz kapcsolódik, nem az egész Európai Unióhoz. Mindenkinek megvan a felelőssége a mai helyzet kialakulásában, de úgy érzem, hogy túlzott felelősséget tulajdonít a központi banknak, és azt el tudja fogadni, hogy egy tagállamra olyan terhet rónak, amit nem tud teljesíteni? Igen, nem tudom hogy mi a határ, milyen terhet tud elviselni egy tagállam. Nagyon nehéz erre a kérdésre választ adni, tudatában vagyok, milyen nehézségekkel küzd az ön országa, de a válság után már könnyebb ezt mondani, de a központi kollégák közül sokan dolgoztak olyan helyzeten, amiről ön is beszél, vagyis hogy hogyan lehet elkerülni az ilyen helyzeteket egy megfelelő szabályrendszerrel, és a válság előtt a pénzügyi szektor eléggé szabadon működhetett válságmegoldási mechanizmus nélkül, és persze amikor beütött a válság, akkor az adófizetői pénzből kellett menteni a helyzetet. Nagyon nehéz megmondani, hogy a jelenlegi helyzettel hogyan tudunk zöldekre vergődni, ezt meghagyjuk a politikusoknak magát a döntést, de tragikusnak tartom a helyzetet. Thank you very much. Uh, we now... Köszönöm szépen, most pedig Kay a következő. Köszönöm, ennek asszony. Egy más szakbizottság nevében teszem fel a kérdést, nekünk is kell egy jelentést készíteni. Az EKB-nél van néhány tagállam, rengeteg állam kötvénye, és nagyon érdekes volt meghallgatni azt, hogy önnek mi a véleménye arról, hogy a CD a kredi swapoknak mi a jövőbeni szerepe és a jelenlegi szerepe. Tehát az igaz, hogy a nehéz helyzetben lévő országok kitettsége úgymond nagyon nagy, de ne felejtsük el, hogy eh, a kettős bukás kell ahhoz, hogy igazi bukás következzen be. A Fed, az Egyesült Államok eh, jegybankja eh, úgy jár el, hogy kettős bukás kell ahhoz, hogy az eszközállomány legnagyobb része bebukjon, tehát csak közvetlen piaci vásárlásoknak a bebukása még nem elég. Ami a CDS-ekkel kapcsolatos kérdését illeti, a zöldek is itt a parlamentben feltettek nekem egy kérdést a tranzakciós adóval kapcsolatban. És hogyha megnézik a jegyzőkönyvet, én erre azt válaszoltam, hogy a pénzügyi piacokon meg kell nézni, hogy hogyan alakulnak az árak, ezt a mechanizmus kell megnézni, és a CDS piac is egy része ennek a, az árfeltárási mechanizmusoknak. Az áraknak jelző, lejzés értéke van, jelzik, hogy jól vagy rosszul alakulnak-e a folyamatok a piacokon, és a CDS vitát én itt helyezném el. Jelenleg azt látom, hogy nagyobb transzferenciára van szükség a CDS-ekkel kapcsolatban, és lehető legjobban a tőzsdén kívüli piacokat be kell vinni a tőzsdére. És ott már ugye kötelezően előírjuk, hogy legyen egy CCP-s elszámoló, központi szerződő fél vagy elszámoló partner. Ha megnézzük a határidőket, ugye 2012 az nagy kihívás, de hát még azért van két évünk, nagyon intenzív munkát végzünk. A, a hitel nem fizetési biztosításokkal, biztosításokkal, tehát a CDS-ekkel kapcsolatban azért szerintem nem vagyok meggyőződve arról, hogy tényleg meg kellene tiltani CDS ügyleteket államkötvényekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Zöldek még mindig érkeztek. Eni a következő. Köszönöm a szót, Saran. És köszönöm önnek is, hogy itt van közöttünk, Prátor. Valóban tény az, hogy nagyon nagy követelményeket támasztott láttunk több országgal kapcsolatban, amelyek nehézségekkel küzdenek, és az adósságukat csökkenteni kell, ez, ez nyilvánvaló, és Görögországgal kapcsolatban ez különösen fontos, hiszen hatalmas az államadosság. A kérdésem a következő. Mit gondol ön arról, hogy lehetőséget kellene adni a stabilitási mechanizmuson belül az ilyen országoknak arra, akik ideiglenesen nehéz helyzetben vannak, hogy a, ugye a másodlagos piacon állampapírokat vásárolnak fel. Ezt most megteszi az EKB, de esetleg egy alacsonyabb kamat eh, lábbal eh, is tudnának eh, kölcsönt adni nekünk más EU tagállamokon, másodlagos piacokon. Hát, hogyha jól értettem a kérdést, és egyébként sem vettem részt a közelmúltbeli vitákban, de ha jól értem azt, amit a jegybankos kollégák kommunikáltak eddig, akkor a stabilitási mechanizmust megpróbálják elég rugalmasan kialakítani, és a működése is elég rugalmas kellene, hogy legyen. Én személyesen azért látok különbséget a között, hogy egy alap a másodlagos piacon vásárol állampapírt, és, vagy, vagy hogy pénzt kölcsönöz-e egy országnak. Szerintem eh, talán eh, jobb eh, kölcsönt adni egy államnak ahhoz, hogy aztán ebből a kölcsönben tudjon vásárolni. A kitettség a hitelező számára persze nagyobb, de a magánpiacokon, a magánszektorban, hát ez mindig így történik, a vállalatok nehézségbe kerülnek, vagy akár bankok is, akkor hasonló folyamatokat látunk. Tehát áll, hogyha állampapírok birtokosai most hirtelen megérnek és el akarják adni a másodlagos piacokon az állampapírokat, és ezeket elkezdik fölvásárolni. Megnézzük, hogy hogyan reagálnak a piacok. Azt mondják, hogy itt van egy küszöb, vagy túl magasan szabják meg a küszöböt. Ezek technikailag sem könnyű kérdések. Már eleve nehéz pénzt, likviditást találni a piacokon és még nem zárultak le a viták, és elnézést kérek, hogy nem tudok erről többet mondani, ne veszek részt ezekben közvetlenül. Van egy feltétel, biztosítani kell azt, hogy a stabilitási alap nagy eszköztárral rendelkezzen, és erről sok szó esett a sajtóban is. Köszönöm szépen, Ale. Köszönöm szépen, Pretor. Két kérdésem van. Az egyikre könnyű lesz választ adni, úgy gondolom, mert igennel vagy nemmel kell válaszolni. Népudimata kolléga is vezette ezt a kérdést. Elolvastam az ön válaszait, de egy egyszerű kérdés lenne. Bős döntés volt a múlt héten a parlament részéről, hogy pénzügyi ügyleti adót bevezetünk? Maga szerint ez bölcs döntés volt? Mikrofon. Nem igazán szeretem az ilyen igen, nem fekete-fehér témákat. Hadd mondjam el a következőt. Nem vagyok meggyőződve, írtam a válaszaimban, én nem akarom megítélni önöket, a parlamentet, a döntései tekintetében. Nem vagyok meggyőződve még erről, de Hozzá kell, hogy tegyem, hogy az a dokumentum, amit ez a bizottság készített. Elolvastam ezt a dokumentumot, nagyon érdekes ez a dokumentum, bár nem vagyok meggyőzve, de érdekesnek találtam. És hogyha jól értem a javaslatot, akkor ez azt jelenti, hogy a bizottságot fölkérik arra, hogy dolgozzak ki ennek a megvalósíthatóságát. Én szkeptikus vagyok, de én nem annyira aggódom az adók miatt, és nem is ez az én szakterületem. Nekem az a fontos, hogy az bankügyleti adók csökkentik a volatilitását az áraknak, illetve a állóeszköz árak szabályozása is hozzájárnak, és nem vagyok benne biztos, hogy korrigálni fogja ezeket a témákat ez az adó. De nem látom akadályát, hogy miért ne lehetne ezt tanulmányozni. Ez volt az könnyű kérdés. Ez volt a könnyű kérdés, Prator, igen lehet, hogy olyan liberális és hezitál. Szerintem nem tartatunk olyan ülést ezekben a napokban, anélkül, hogy gondol, ne gondolnánk Japánra. Szeretném öntől hallani, hogy hogyan fogja ez befolyásolni Európát és az európai monetáris politikát, az inflációs várakozásokat és a kamatvárakozásokat, hiszen ez kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben. Kérem, hogy ezt részletesen fejtse ki. Rem, reméltem, hogy nem teszik fel ezt a kérdést. Beszélünk a tragédiáról, és tudjuk, hogy még nem is zárult le a helyzet, és nagyon-nagyon nehéz a helyzet, amikor hallgatom az elemzőket, a tőzsdei szakértőket, mindenkinek nagyon nehéz ezt megélnie, de hát ebben a környezetben kell, hogy éljünk. A szeptember 11-i helyzetre nagyon jól emlékszem, azonnal megvizsgáltuk, hogy mit tehetünk, Az egyik dolog, amit az elmúlt napokban megtettünk, hogy biztosítottuk azt, hogy minden infrastruktúra jól működjön Japánban. Például az egyik felelősségi köröm az, egy, ja, a japán partnerek, a japán bankok kötvényeket értékesítenek, vásárolnak és fogadnak is. Azonnal biztosítani akartuk, és azonnal felvettük a kapcsolatot a tengeren túli infrastruktúrákkal, a japán fizetési rendszerek jól működnek, megfelelően működnek, és folyamatosan kapunk üzeneteket a legújabb fejleményekről. Úgyhogy e tekintetben ennyi az én feladatom. Szélesebb körben, hogy milyen hatások lesznek, ezt nagyon nehéz előre jelezni. Ismerjük az energiatémát, ugye először ez jut eszembe, hogy, hogy minek lehet hatása energiaszállításra. Tudják, hogy Németországban és más országokban is már folyik a vita az atomerőművekről, a nukleáris energiáról. Ez az első dolog, ami eszembe jut. A második, a bizonytalanság. Hiszen más bizonytalansági elemek is vannak a világban, közel-kelet és egyebek a pénzügyi válságot se tudhatjuk még magunk mögött, a helyzet még nem normalizálódott. Úgyhogy sok-sok bizonytalansági elem van, és természetesen ez a növekedésre általában negatívan szokott hatni. Várjuk ki, mi fog történni hogyha a 95-ös földrengéshez hasonlítjuk a helyzetet, nem is tudom, hogy összehasonlíthatjuk-e, hiszen most még nem zárult le ez a helyzet a katasztrófa tekintetében. Hogyha az előző földrengés hatását megnézzük, akkor hirtelen esett a gyártás, de utána az újjáépítés miatt emelkedett. Hogyha nézik a tőzsei árakat, akkor hirtelen esés, hirtelen emelkedés következett be, úgyhogy többé-kevésbé így alakult ez 95-ben, de egyáltalán nem tudom, nem vagyok róla meggyőződve, hogy tényleg úgy fog alakulni a helyzet most is. A japán államadóság a másik kérdés és a másik probléma. Elnök, Kicsit fegyelmezettebbek kell, hogy legyünk, kevés az időnk. Következő kérdés, José. Una precisión. Csak egy pontosítás, elnök asszony. Két éve ez a parlament kérdi, kéri az Európai Bizottságot, hogy alakítson ki a banki válságra egy mechanizmust. Eddig nem történt semmi, és most gyorsan próbál lépni a bizottságot, vagyunk, ahol tartunk és most próbálják felgyorsítani az eseményeket. Az Európai Tanács, ha elfogadta annak a lehetőségét, hogy az állandó mechanizmus vásároljon az elsődleges piacokon államadóságot, úgy gondolják-e, hogy a központi bank továbbra is fog államadóságot vásárolni a másodlagos piacokon? Vagy továbbra is kölcsönözhet pénzt a tagállamoknak, hogy vásárolják a saját államadóságokat? A második kérdésem nagyon konkrét. Az európai kötvények együttes értéke lehetővé tenné, hogy likvidebb legyen a piac, mint Amerikában, és növelhetné ez az euróra való keresletet? Hogyan akarják csökkenteni a kibocsátási költségeket, ha ilyen jellegű piacot kívánnak kialakítani? Köszönöm szépen. Azt kérték, hogy nagyon röviden válaszoljak. Sajnos nehéz kérdésre nehéz röviden válaszolni, ami a mechanizmust illeti teljesen igaza van. Az egész szabályozói reformban nem nagyon tudtunk előrelépni, még ha arra is gondolunk, hogy a bankok megpróbálják könnyíteni a helyzetet, vagy a bank felügyeleti hatóság kialakítása, ez is olyasmi, ami fontos prioritás kellene, hogy legyen. A bizottság jó munkát végzett, és sok erőfeszítést tett ennek érdekében, de az étvágy eléggé mérsékelt erre. Ez az ára, hogy nem voltunk felkészülve a válságra, és száz százalékban egyetértek azzal, amit ön említett. Szerintem is ez nagyon fontos prioritás másodszor. Én nem gondolom, hogy arra kellene kölcsönt adni az LKB-nak, hogy a másodlagos piacon lehessen vásárolni. A válaszom nem. Az, hogy maguk vásároljanak az országok, az egy olyan program. Igen, Közben elhangzott egy kérdés mikrofon nélkül. Nem tudom, hogy működne és milyen feltételekkel ez a vásárlás, ez számomra eléggé zavaros, csak azt tudom elismételni, amit már mondtam. A központi banknak nem az a feladata, hogy a második, a másodlagos piacon vásároljon, hogyha az átmeneti mechanizmus életbe lép, akkor ez elképzelhető azért, de nem a központi bank szempontjából kell ezt megtenni, ezért vannak most ezek a viták, és nagyon bonyolultnak tartom a kérdést. Az eurókötvényel kapcsolatosan ez volt a harmadik kérdése. Elfben lehet, hogy majd aztán egy nap ezt viszont látjuk, meg fog ez történni, és likvidebb lesz a piac, nem tudom, hogy a hány bázis ponttal fog ez csökkenni a likvidebb piac miatt. Lehet, hogy bizonyos országoknál magasabb lesz majd a, a hozam, vagy a kamatláb. Például Németországban viszonylag alacsonyak a hosszú távú kamatlábak, ott növekedéshez is vezethet ez. De ezt nem tudjuk addig megtenni, amíg az ösztönzői mechanizmus nem működik megfelelően, hogyha a közös kötvényt bocsátunk ki, ez egy szolidaritási mechanizmus lesz, tehát ezt nem lehet absztrakt módon csinálni, nagyon erős keretek nélkül, ösztönzői keretek nélkül, ez jelenleg nem áll rendelkezésre, ehhez szolidaritásra van szükség. Beszéltünk a kék és a piros kötvények témájáról, ez mind nagyon fontos, de a feltételek még nem állnak rendelkezésre, ettől tartok. De azért ezen dolgozni kell, hiszen kell, hogy egy jövőképünk legyen, de még nem érett meg az idő erre. Köszönöm szépen. Két kérdés van még, Elisa és Astrid része. Obrigada. É sempre um prazer Köszönöm. Következő kérdést szeretném föltenni. Ön a polgárok képviselte tekintetében a mi helyzetünk nehéz, amikor választ kell adnunk a kérdéseikre. Például megkérdezik, hogy hogyan lehet nyílt vitát folytatni a euróövezet országainak a sikertelenségéről egy olyan helyzetben, amikor Európa nem tudta megoldani a nagy országok problémáját, se a nagyokét, se a kicsikét. A, sokszor fölmerül ez a kérdés, és már foglalkozott ön ezzel Garcia úr kérdésére választ adott, de szeretném, hogyha részletesebben választ adna erre az aggályra hogy mi az a szerep, amit az EKB elláthat e tekintetben, hogyan tudja az Európai Központi Bank tájékoztatni a közvéleményt. Nem csak a kockázatokra gondolok, a rendszerkockázatra, fontos munkát kell itt e, ellátni. Uh Szakértőként a meghallgatáson ön részt vett és tájékoztatott minket. Nekünk mindenképpen itt a parlamentben foglalkoznunk kell a bankválság problémáival. A bizottság javaslata egy sor nemzeti alap kialakítása tekintetében meglepő, hiszen nem európai alapról beszélnek. Ez egy kis lépés minden esetre a mi előrejelzésünk ellenébe mutat az elmúlt havi 11-ek által meghozott döntés, és most idéznék is a határozatból, az állami és kormányfők következtetéseből, a tagállamoknak teljesítenie kell az EU által meghatározott szabályokat, és minden banka szemben, amelyek nehézséget mutatnak, vagy nehézségek merülnének föl vagyis ez a, a, a, a híres tesztre való válaszadás reakció. A pénzügyi stabilitást meg kell erősíteni, és a tagállamok vállalják, hogy fölállítanak és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek tiszteletben tartják a közösségi vívmányokat. A too big to fail problémát mindez nem fogja megoldani, és úgy gondolom, hogy az ír probléma pontosan tükrözi ezt, amiről beszélek. Igen, nagyon is egyetértek az ön hozzáállásával. Már korábban adtam választ arra, illetve reagáltam erre a kérdésre. Nem nagyon haladunk előre. Kulcsfontosságú kérdés, kérdésben, ami a válság megoldása. Rövid is leszek e tekintetben amikor erről az érzékeny kérdésről beszél, hogy a pénzügyi rendszer önállósága ön így fogalmazott. Jó időkben, beszéljünk a jó időkről. Én azt szeretném, hogyha ez jó időkben is működne. Amikor normalizálódnak majd később a dolgok, akkor is működnie kell. A múltban nagyon nehéz volt erős jelzéseket adni, például a buborékokról, az eszközárakról, az ingatlanárakról. Az LKB-ban a Banking Supervision Committee tagja voltam, és foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. És amikor mi vizsgáltuk az eszközárakat, akkor egy konkrét ország helyzetét vizsgáltuk, és az ország képviselői mindig védték a helyzetet. Azt mondták, hogy nem is annyira rossz a helyzet, nem ismerik a valós ottani helyzetet. Úgyhogy én mindig is meg voltam arra, hogy ősződve, hogy egy szükség van egy semleges, jól tájékozott intézményre, amely független jeleket tud kiadni. A helyi hatóságok még jó időkben is, jó időkről beszélek, a helyi hatóságok ne, és nagyon nehéz azt mondani, hogy túl magasakat az ingatlan árak, hozzák meg a szükséges intézkedéseket. Meg fogjuk látni, hogy a gyakorlatban mindez hogy fog működni. Ez nagyon is politikai töltetű kérdés, úgyhogy amikor az összes kormány reakciójáról beszélek, akkor a kulcsfontosságú kérdés, hogy mindezek a tervek hogy fognak működni. Ez is az egyik nagy kihívás. Aztán az a hogy a polgárok hogyan kapcsolnak ehhez. Úgy gondolom, hogy nagyon sok minden történt már e tekintetben. Mégis a kulcskérdés az, hogy a rendszer mennyire erős, és most ezzel nem foglalkozunk megfelelően. Sokat beszélünk a tőke követelményekről, likviditási következményekről, de nem igazán beszélünk az intézményi rendszerről. a pénzügyi intézményi vita nem igazán halad itt előre, itt sem, kivéve azt, amiről az előbb beszéltünk, a központi szerződő felek tekintetében. De más témákban nem sok minden történt, és a, a keret tekintetében igaza van, csak el tudom ismételni, amit az előbb is mondtam, hogy nincs elég előrehaladás. De én nem hibázhatom a bizottságot. A bizottság próbál keményen fölépni már a válság elejétől kezdve. Elnézést, én nem kritizáltam a bizottságot, csak azt akartam mondani, hogy európai megoldásról most átállunk egy sor nemzeti megoldásra. Igen, egyetértek ebben. Említette a európai beavatkozási rendszer lehetőségét. Az adhok munkacsoportban részt vettem a bizottsággal együtt. Először nagyon aktívan vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne ezt felállítani, hogyan lehetne a beavatkozást megoldani adózásról volt szó, tehát a folyókiadásokról gondoltunk, és aztán végül nagyon sok állam azt mondta, hogy már így is elég adott, adott kell fizetnie a bankjainknak, és igaz, hogy csökkent ez az aktivitás jelentősen, ez az érdeklődés ebben a csoportban, ezt meg tudom erősíteni. Elnök, utolsó kérdés, Astrid. Köszönöm, elnök asszony. Trisé úr, font itt felhívta a figyelmünket a pénzügyi tranzakciós adó egységes szintjével kapcsolatban, és az euró övezetről is beszélt a e tekintetben. Éveken keresztül itt előttünk is elítélte az automatikus adaptációs rendszert, a, a bérindexelési rendszert és a kötelező indexelési rendszert. Egyetért Trise úrral? Persze. Köszönöm a két kérdést. A banki tranzakciós adóval kapcsolatban úgy gondolom, hogy érdemes ezt tanulmányozni, de a véleményem az, hogy számomra a cél az, hogy a pénzügyi piacon az ármechanizmus megfelelően működjön. A túlzott volatilitás, illetve az, hogy bizonyos árak az alapértéken jóval túlmutatnak. Nem hiszem, hogy egy tranzakciós adó ezt a helyzetet módosítani fogja, vagy javítani fogja a helyzetet. A másik probléma, amiről a parlamentnél is szó van, hogy legyen egy a, a bevételek kérdése, tehát LKB-ként ez is fontos számunkra. Az a dokumentum, a dokumentum minősége tekintetben szerintem nagyon is javult, úgyhogy a vita sokkal profibá vált, mondjuk tíz évvel ezelőtthöz képest, talán megéri megpróbálni bizonyos tagállamok esetében, de én szkeptikus vagyok. Számomra a legfontosabb, hogy a piaci ára mechanizmus jól működjön. Ez a Price Recovery Mechanism, aminek mi ezt nevezzük, az állóeszközpiaca. A másik az indexelés, ez egy nagyon érzékeny kérdés a hazámban. Szerintem az rendkívül fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy bármilyen is a mechanizmus, például adminisztratív rendszer, hogy amikor bármilyen sok van, például kínálat is sok, negatív is sok, amit említettünk, például alapanyagok tekintetében, hogy vannak intézményi mechanizmusok, a bizonyos számú résztvevőt, piaci résztvevőt véd ez, például az indexet bérűeket védi azokkal ember, akiknek nem. A negatív is sok az mindenképpen elszegényíti az országot, és nehéz azt elfogadni, hogy bizonyos lakosság rész védve legyen. Nem csak fizetésről van szó, hanem versenykérdésekről is. Vannak olyan vállalkozások, amelyek az eladási árban nyereségre tesznek szert a negatív sok esetében. Belgiumban van indexrendszer, egyébként Luxemburgban is, luxemburgi nagy hercegségben is. Az első kőolajsoknak nagyon negatív volt a hatása, hiszen a lakosság egy részét megvédte a soktól, de a lakosság másik része kellett, hogy elviselje a negatív kínálati sok teljes hatását. Belgiumban megváltoztattuk az indexelési mechanizmust, hogy megpróbáljuk elszigetelni a negatív kínálati helyzetét. Az én személyes véleményem az, hogy a belga indexálási mechanizmus nem eléggé erős a negatív kínálati esetében. Belgiumban folyt a vita erről, hogyan lehet az indexálási mechanizmust átalakítani, hogy például alapanyagoknál a negatív kínálat is sok bekövetkezik, akkor az indexálási mechanizmus nem túl gyorsan hat-e, vagy teszi át az árakra, a vállalkozások áraira a negatív kínálati sokkot. Vagyis intézményi mechanizmusokra van szükség, hogy amikor egy sok bekövetkezik, akkor az indexelésen keresztül ne legyen ennek közvetlen hatása az árakra. Egyébként például a dohányárak emelése esetében semlegesítettük az hatást, hiszen elvileg automatikusan emelkedtek volna a fizetések. Ezt sikerül semlegesíteni. A kérdés az, hogy nem kéne más esetekben is ezt a semlegesítést elvégezni. Egyébként, ahogy Jean-Claude Trichet is javasolja, tehát bizonyos tekintetben el kell törölni az indexelési rendszert. Hogyha túl gyorsak az árváltozások, akkor látjuk ma is ennek a hatását. Például a belga inflációs szint magasabb, mint az euróvezet átlagos inflációs szintje. De még hozzá is tenném azonnal, hogy nem csak indexelési mechanizmusról van itt szó, hanem a gazdaság verseny működéséről, és ezt pedig adminisztrált áraknak nevezzük. A, vagyis a, a verseny és bizonyos piaci szereplők hatalma tekintetében is felmerül ez a kérdés, hiszen a, ezeknek a sokoknak minden ára hatása van, nem csak az indexáláson keresztül, de azon keresztül is. Rendben, köszönöm szépen. Így a kérdések körét lezártuk. Most zárt ülésünk lesz itt a képviselőkkel, aki nem képviselő, azt kérem, hogy hagyja el a termet.